Kedves kollégák, kezdjük az ülést. Kezdjük meg az elnökök konferenciája ülést. Ez egy nyitott ülés. Kedves kollégák, ezen nem megnyitom az elnökök konferenciájának az ülését. Minden képviselő előtt nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyen ezen az ülésen. Ahogy tehát már említettem, ez egy más formátum. Sok szeretettel köszöntöm Van Rompuy urat és Barózó elnök urat. Ők is részt vesznek az ülésen, illetve nyilván az Európai Tanácsok ülésén is. Nyilván tudjuk, a legutóbbi Európai Tanács ülés a történelem könyvekbe úgy fog bevonulni, mint az egyik legfontosabb tanácsülés. Tudjuk, hogy milyen témákról volt ott szó, és azt is tudjuk, hogy a leg vitatottabb kérdés, a Schengeni kérdés, illetve az euróválság. Az euró ugye a közös valutánk, Schengen pedig a szabad mozgás térsége az Európai Unió két szimbóluma. Ezeket az intézményeket meg kell óvnunk. Egy teljesen világos álláspontunk van ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú Van Rompuy úr és Barozó úr számára, és ezt mutatja az is, hogy eljöttek erre az ülésre. Először is Van Rompuy úrnak fogom megadni a szót, ő be fog számolni a múlt heti e, Európai Tanácsi Ülés következtetéseiről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok az Európai Tanács üléséről, ahol nagyon sok előrelépést tettünk. Az első nap a gazdasági volt, és három fontos kategória merült fel, az e, e, európai e, politik, gazdasági politikai koordináció, az európai szemeszterrel és a gazdasági kérdésekkel, a második pedig egy átfogó március csomag, a harmadik pedig az EU IMF program, és segítségnyújtás egyes országoknak, köztük Görögországnak, ami az elsőt illeti, az eh, európai szemeszterrel kapcsolatban lezártuk az első eh, fázist, a nemzeti költségvetési döntéseket és választásokat és gazdasági reformokat megbeszéltük, és és ezeket a javaslatokat nem bizeztük föl egyáltalán. Ez annál is pozitívabb jelzés, mert az Európai Bizottság egyértelmű ajánlásokat fogalmazott meg. Most a tagállamok feladata az, hogy ezeket az ajánlásokat figyelembe vegyék, amikor a költségvetésüket elkészítik, és a reformokat kidolgozzák. Amit a vitákból levonok, az a következő. Nem csak, hogy az európai tagállamok el tudják fogadni az Európai Bizottság ajánlásait, hanem minden tagállam elkötelezett ezeknek a végrehajtása mellett. Beszéltünk az Euro Plus csomagról is, azon tagállamokkal, amelyek részt vesznek ebben. Megegyeztünk abban, hogy ez jó irányba halad, a munkahelyteremtés, a pénzügyi stabilitás erősítése, a gazdasági növekedés, a közfinanszírozás rendbetétele és a közszféra erősítése. A csomag következő fordulója azonban konkrétabb kell, hogy legyen. Ezzel az egyértelmű gazdaságpolitikai koordinációval az Európai Unió levonta az államadósági válság legnagyobb tanulságait. Az, hogy e, egy ország döntése hatással van a többi országra is, főleg az euró országokra, ezt most láttuk. Az első tapasztalataink pozitívak, nagyobb a felelősségvállalás, Erősítjük a gazdaság és monetáris uniót. A második elem a gazdasági viták során az a az átfogó márciusi gazdasági csomag végrehajtása. Itt az európai stabilitá- pénzügyi stabilitási eszközről beszéltünk, illetve az európai stabilitási mechanizmusról, amely az állandó biztonsági háló lesz a jövő szempontjából. Beszéltünk a teljesen átlátható bank stressztesztek fontosságáról, aztán megnéztük a jogszabályalkotó csomagot, amelynek eh, célja a Sixpack a gazdasági csomag erősítése. Egy erősebb stabilitási csomag és makro eh, gazdasági felülvizsgálati rendszer kialakítása. Hadd mondjak néhány eh, dolgot, amely biztos, hogy nagyon fontos az önök számára is. A tanács és a parlament a szövegnek több mint 95%-ában megállapodott, és ezért azt kérem, hogy zárják le a tárgyalók ezt a e, tárgyalás sorozatot, hogy ezt a e, csomagot minél hamarabb a következő parlamenti ülésen el tudják e, fogadni. Szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek és a parlamentnek eddigi munkájáért. A tanácsa való tárgyalásai során a parlament egyértelmű javításokat végzett a szövegen. A magyar miniszter, aki a tanácsi üléseket vezette, vezette azt mondta, hogy a parlament javítása során, módosításai során jobb lett a szöveg, koherensebb, erősebb. A parlament a három oldalú egyeztetésen résztvevő delegációjának sikerült kodifikálni az európai szemesztert a szövegben, és az, Eur- az Európai Uniós 2020-as stratégiát, amely a növekedés és a munkahelyteremtés célozza, és a tagállamok ebben való részre, részvételét. Az, a hat döntésből öt esetben a módosított minősített többség valósul meg az egyetlen fennmaradó pontban még, még vita van, itt a tanács felülvizsgálati záradékot javasolt. A parlament egyenlő szerepet kíván játszani a tanácssal, a scoreboard, tehát az indikátorok, a makrogazdasági egyensúlytalanságot meghatározó indikátorok megállapítása során. A nemzeti statisztikai hatóságok függetlensége, a gyors, az korai szankciók bevezetése, az e, egy, egyensúlytalanságok esetén e, még fennálló kérdések. Annyit mondanék, hogy itt van az ideje annak, hogy megállapodjunk és jó kompromisszumot érjünk el. Nagyon közel állnak egymáshoz az álláspontok, azonban tudom, hogy e, bármilyen további nagy változás nehéz lenne. Nem szabad, hogy a, a legjobb vagy a tökéletes legyen a jó ellensége. A harmadik és utolsó rész az Európai Tanács gazdasági vitájának az a az EU e IMF, IMF programban résztvevő országok helyzete. Írországban előrelépésre került sor a reformprogram végrehajtásával, ez jó, jó irányba halad. Emellett Portugáliában is frakciókon, pártokon átnyúló konszenzus alakult ki a reformok bevezetésével kapcsolatban. Görögországgal kapcsolatban elfogadtunk egy szöveget, amelyet látni fognak majd a következtetésekben. A görög parlamentnek a költségvetési stratégiával kapcsolatos döntéseire is alapul ez, amely döntéseket ma várjuk a parlamenttől, a görög parlamenttől. Az európai partnerek és az IMF támogatja ezt a közös programot, és lehetővé kívánja tenni azt, hogy júliusban Görögország további pénzeszközökhöz jusson. Június 20-án az Euró csoport az önkéntes magánszektor részvételről döntött a meglévő adósságok, adósság kezeléssel kapcsolatban. A második napon három témára koncentráltunk a válaszunk az arab világ változás, világban való változásokra, aztán az ember, személyek szabad áramlása, illetve Horvátország csatlakozása. Az első ponttal kapcsolatban az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet kíván játszani az Észak-Afrikában és közel-keleten lejátszódó folyamatokban. Európa nélkül lenne ugyan arab tavasz, de nem lenne arab nyár. Ezek, ezeknek, ezeknek az eseményeknek pozitív és negatív hatásai is vannak. A pozitív hatásaik a, demokratikus átalakulás Tunéziában, Egyiptomban, Marokkomban, a reformok Jordániában is pozitív elemeket látunk, illetve Algériában. Szeretnénk hozzájárulni ezekhez a változásokhoz, és új partnerséget kínálunk az régió országainak. Mind a demokratikus reformok és a gazdasági reformok bevezetésében segítséget kívánunk nyújtani. Partnerek az egyes országok egyéni megítélésében hiszünk. Az Európai Tanács a lehető leg szigorúbb módon elítélte a szíriai erőszakot, elnyomást, azt az elnyomást és erőszakot, amelyet a szír, szíriai rezsim alkalmaz a polgáraival szemben. Ahelyett, hogy a saját ígéreteiket megvalósítanák, a rezsim a saját legitimitását kérdőjelezi meg. Azok, akik az erőszakért és a civilek ellen elkövetett bűncselekményekért felelősök, ezeket ezt kell számoltatni. A tanács 2011. június 20-án üdvözölte az új szankciók elfogadását, és támogatást nyújt a diplomatikus diplomáciai törekvésekhez, amelyeket az ENSZ kíván, kíván foganatosítani Szíriában. Ami Líbiával kapcsolatban a katona, Líbiát illeti a katonai um, um, megoldás napirenden marad addig, amíg az elnyomás, illetve amíg Kadafi az országban van. Jemennel kapcsolatban pedig az inkluzív átalakulás fontosságát hangsúlyoztuk. A második fontos napirendi pont a migráció volt. Ez már tavaly nyáron elhatároztam, hogy ez, lesz, ez egy fontos napirendi pont lesz, még az er-, arab események előtt. Négy következtetésünk volt, és először is segíteni kívánunk az észak-afrikai és közép-keleti, közel-keleti fiataloknak azért, hogy megakadályozzuk, illetve elébe menjünk az elvándorlásnak. Új partnerségeket kívánunk kialakítani, a migráció, mobilitás és a biztonsági aspektusokkal kapcsolatban a mediterrán térséggel. Aztán ami az másodikat illeti, az menedékkérés eljárás. Az Európai Bizottság javaslatokat nyújtott be e, ezzel kapcsolatban, és ezek a további tárgyalások alapját e, illeti, jelentik és egy közös európai menedékrendszert e, Mm, készítenek elő. Ami Schengen illeti, ez volt a harmadik napi rendi pont, az állam és kormányfők elkötelezettek az emberek szabad áramlása mellett, ez az emberek alapvető joga. Nem akarjuk ezt az alapelvet aláásni, erősíteni kell a Schengeni szabályokat, biztonsági mechanizmus kell bevezetni, annak érdekében, hogy a kivételes követelményeknek és feltételeknek is megfeleljünk, de nem szabad az emberek szabad áramlását akadályozni. Utolsó lehetőségként a biztonsági mechanizmusok keretén belül be lehet vezetni kritikus helyzetekben, kivételes esetekben a határellenőrzést. Egy ilyen intézkedést ezeket az intézkedéseket, vagy ilyen típusú kivételes intézkedést specifikus kritériumok alapján lehet meghozni, konszenzus alapján, és a sürgős esetekre adott adandó reakcióként. Negyedszer pedig a parlament, Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy a Frontexet erősíteni fogjuk, és ezt újra megerősítettük. Ez lehetővé teszi azt, hogy a Frontex közvetítő tiszteket alkalmazzon az új szomszédsági politika keretében, és ennek keretében az európai határellenőrző csapatok végzik ezt a feladatot. Végül pedig beszéltünk Horvátországról. Az Európai Tanács kikövezte az utat Horvátország 28. tagállamkénti csatlakozása előtt. Június előtt szeretnénk lezárni a tárgyalásokat, és az év vége előtt aláírni a csatlakozási tárgyalást, és 2013 közepén lenne Horvátország csatlakozása a tervek szerint. Ez új lendületet ad az országok, a, nyugat, a nyugat-balkáni országok európai elkötelezettségének. Az európai tanács emellett kinevezte Mário Drágit az Európai Központi Bank elnökének az év november 1-től, miután az önök parlamentjétől nagy többséggel pozitív véleményt kaptunk róla. Végeredményben a következőt mondanám el összefoglalásként. Nagyon sokat dolgoztunk a tanács során, és van még egy egy döntés, amely vár ránk, ez Horvátországot illeti, és ezzel a döntésünkkel adhatjuk meg a régóta várt választ a horvát népnek. Elnök, köszönöm szépen elnök úr a bevezetőjét, a beszámolóját. Most pedig azt kérem, hogy Bárózó elnök úr vezesse be a vitát a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt európai parlamenti képviselő! Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges európai tanácsot zártunk le. Nagyon komoly döntéseket hoztunk, amelyeknek komoly következményei is vannak az Európai Unióra nézve. A gazdasági politikát, a migrációt, a földközi tenger déli térségét, illetve Horvátország csatlakozását tárgyaltuk meg. A görögországi helyzet kapcsán megmutattuk azt, hogy ha szükség van rá, akkor képesek vagyunk egyességre jutni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió, illetve az IMF programjának végrehajtása Írországban és Portugáliában jó úton halad. Minden nap szembe kell néznünk a függőségünkkel. 15 hónappal azután, hogy az átfogó csomagot elfogadtuk, az ambíció mértéke bizonyítottá vált. Most már azonban új módon kell szembenézni a gazdaságaink függőségével. Újfajta módon kell kialakítani az euróvezetben, illetve az Európai Unióban a gazdasági politikánkat. Természetesen az Európai Bizottság úgy véli, hogy több mindent kell tenni ahhoz, hogy a közfinanszírozást eh, javítani lehessen, és eh, ahogy ezt én Görögország példáján bemutattam, nagyon fontos az, hogy már megelőző intézkedéseket tegyünk ahhoz, hogy növekedést, illetve munkahelyteremtést lehessen elérni. Örültem annak, hogy a tanács is támogatta ezt az elképzelést, hogy a struktúrális alapokat ilyen módon lehessen felhasználni, és segítséget lehessen nyújtani Görögországnak. Ki kell egészíteni a néha elkerülhetetlen és néha fájdalmas intézkedéseket, és így lehet elérni a növekedést. Az ország specifikus ajánlások kapcsán az Európai Bizottság nagyon komolyan vette ezt a tanács során, és a viták során elmondhatom, viták alapján elmondhatom, hogy egyértelmű volt az irány az elkövetkező hónapokra nézve. Ez azt jelenti, hogy megmutatkoznak a növekedési lehetőségek Európa versenyképessége számára. Számítok a társjogalkotó együttműködésére abban, hogy végső megállapodásra lehessen jutni a bizottság gazdasági csomagját illetően decemberben. Tisztelt parlamenti képviselők! Nagy benyomást eh, tett rám az állam és kormányfők eh, vitájának nyíltsága, az a vita, amit a országspecifikus ajánlásokról folytattak. Megpróbáltunk igazi változást elérni, hiszen ezek az ügyek már a Lisszaboni, szerződés hatáskörébe esnek. Felismertük azt, hogy a gazdaságaink egymástól függenek, és felismertük azt is, hogy igazi politikára van szükség koordinált módon. A vitákat a jó akarat jellemezte, és ez fontos lesz az elkövetkező hónapokban és években. Az Európai Tanács sokkal jobban szeretné elérni a célkötözéseket, illetve az egységes piaci jogszabályokat is szeretné alkalmazni. Szeretnék csökkenteni a KKV-k, illetve mikrovállalkozásokra nehezedő terheket, úti tervet készítenek elő 2015-re a digitális eh, egységes piacsal kapcsolatban. Számos 2020-as célkötőzés már úton van, Azonban további erőfeszítésekre van szükség bizonyos területeken, az energiahatékonyság, foglalkoztatás, kutatás és fejlesztés, illetve az oktatás területén. Ezeken a területeken még nem haladunk a jó irányba nem szabad naívnak lenni az előrelépést illetően. Az igazi teszt az már az lesz, hogy hogyan hajtják mindezt végre nemzeti szinten. Tehát ahogy az első európai szemeszterről átlépünk az első nemzeti szemeszterre, itt a végrehajtás lesz fontos, és ezt mindenki támogatta egyhangulag az európai tanácsban. A migráció nagyon fontos, ezt nem lehet tagadni. A közvélemény nagyon érzékeny erre a témára. A migráció kérdését azonban gyakran a populista, szélsőséges csoportosulások is kihasználják, és ezzel alássák a demokráciát, illetve a nyíltságot, a nyílt társadalmakat Európában. Ezért átfogó megközelítést kell alkalmazni ahhoz, hogy a migrációval foglalkozzunk. Ahogy többször is mondtam, és ismételten elmondom ezt, hogy az emberek szabad mozgása az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya. Ez az uniónk egyik alapvető pillére, szabadságunk alapvető pillére, és ez egy nagyon fontos kritérium a gazdasági fellendülésünk szempontjából is az integrált belső piacon. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha a mozgás szabadsága vagy a szabadság elve a belső piacon megkérdőjeleződne. Ez egy olyan dolog, amit nem fogunk, és nem is szabad, hogy veszélybe sodorjunk. Az Európai Tanács ülése során ismételten megőstésre került a szabad mozgás, mint alapvető elv, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a politikai viták szempontjából is. Lényegében meg kell védenünk Schengent, és ennek irányítását javítani kell, konkrét javaslatok is születtek a megfelelő monitorozási rendszereket, illetően szeretném ezt hangsúlyozni, ezt az Európai Tanács is elfogadta. Egy európai elvről van itt szó. Az Európai Bizottság javaslatokat tesz majd össze, hogy a biztosítéki mechanizmust ki lehessen egészíteni, átfogó megoldásra van szükség, hiszen a közös határainkon nagyon súlyos nyomást lehet érzékelni. A válasznak a különböző helyzetekhez kell alkalmazkodnia. Utolsó mencsvárként be lehet vezetni korlátozott időre a belső határok ellenőrzését, akkor, hogyha a tagállamoknak nagy nyomással kell szembenéznie, amely nagyobb, mint amivel szembe kellene nézniük a Schengeni szabályok értelmében. De ez a mechanizmus nem fogja azonban befolyásolni a személyek azon jogát, hogy szabadon mozoghassanak azt a jogot, amit az Európai Unió szerződései lefektetnek. Az Európai Tanács döntése egyértelmű, 2012-re be kell, vége kell hajtanunk a közös menekültügyi rendszert, vannak javaslatok, és remélhetőleg sikerül is ezt a célt elérni. A déli szomszédsági politikáról is szó esett. Örülök annak, hogy a tanács támogatta a bizottság, illetve a főképviselő javaslatát, melynek értelmében támogatjuk a demokráciát, illetve a jólétet. A tanács elnöke egy áttekintést adott. Most engedjék meg, hogy a Nyugat-Balkáról csak néhány szót. Történelmi jellegű döntés született Horvátország csatlakozásával kapcsolatban. A tanács megállapította abban, hogy a hónap végére le kell zárni a csatlakozásokat, azzal a célral, hogy 2011 végére alá lehessen élni a csatlakozást. E, ezt a e, folyamatot nagyon e, szigorú kritériumok jellemezték, és szeretnénk, hogy Horvátország valóban tényleg készen állna a csatlakozásra, és így is elősegíteni a békét, a stabilitást és a megbékélést a Nyugat-Balkánon. Végezetül néhány szót Görögországról. Görögország számára is van egy terv, itt van egy stratégia, amit a trojka, illetve a görög hatóságok elfogadtak. Ezután most már az kell, hogy a görög parlament mindent megtegyen annak érdekében, hogy további reformok is megszülessenek. Nagyon nehéz a helyzet, de nem lehetetlen a helyzet. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, mindent meg kell tenni, ahhoz, hogy Görögország megfelelően tudjon tovább haladni. Növelni kell a versenyképességet, ez kulcsfontosság Görögország hosszú távú jóléte szempontjából. A nehéz pillanatokban emlékezni kell arra, hogy ennek a reformnak erős szociális célja is van. Emlékezni kell arra, hogy minden euró, amit az államadóságra költünk, adósságra költünk, az egy olyan euró, amit nem tudunk kiadni kórházakra, nem tudjuk kiadni a növekedésre, illetve fejlődé, munkahelyteremtésre. Végezetül szeretnék gratulálni Mário Draginak az EKB elnökének kinevezéséhez. Mário Draghi teljes mértékben élvezi bizalmunkat, nagyon kompetens személy a monetáris gazdasági ügyek területén, minden jót kívánunk nekik. Tehát végezetül ez egy nagyon lényegi európai tanács ülés volt, és úgy vélem, hogy a munkánk folytatásához most már jó alappal rendelkezünk a migráció, illetve a gazdaságrányítás kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen tisztelt e, Barózó elnök úr, köszönjük szépen a előadását. Most pedig a politikai frakciók nevében, az EPP nevében Joseph Dole elnök úr kap szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! nem csupán Görögország szenved a túlzott eladósodottságtól, amelyet a piacok szankcionáltak az utóbbi időkben, hanem nem elég az Európa politikáinkban sem. Örülök, hogy az állam és kormányfők tudomásul vették ezt, és elfogadták az egységes álláspontot az Európai Tanács alkalmával a gazdaságról, a bevándorlás politikáról, valamint a déli és keleti szomszédságpolitikát illetően. A frakcióm nevében ismétlem, hogy a válság ideje óta a megoldás nem a kevesebb, hanem a több Európa és a több közösségi módszer elnézést, Farage úr, hogyha, el akar, hogyha ki akarnak lépni az Európai Unióból, ezt a szerződés lehetővé teszi, senki nem fog sírni emiatt, ez nagyon világos. Ez igaz, az euró közös valutánk néha ellentmondásos kommentárokra ad alkalmat, de ez a gazdaságunk realitásán alapszik mindenképpen. Görögország, mint minden egyes ország, amely kéri partnerei segítségét, meg kell, hogy tegye, el kell, hogy végezze feladatát, és minden intézkedést meg kell hozni az adósság csökkentése és az egészséges növekedési pályára való visszaállás érdekében. Nos, tehát csak ilyen feltételekkel kell felszabadítani a forrásokat, és esetleg más országok is követhetik Görögországot, hogyha ez szükséges. És Van Rompuy úrnak szeretnék feltenni egy kérdést, hogyan magyarázza meg, mert többször ö, feltették nekem ezt a kérdést, és szeretném a tanács és a bizottság magyarázatát erre, hogy hogyan magyarázzák, hogy az euró úgymond ö, gyenge, haldoklik, 1,40 az árfolyama dollárral szemben, és miért van 1,42, tehát ez az árfolyam, hogyha az euró gyenge? Hiszen 1,55-nél kellene, hogy legyen ez, tehát ez egyszerűen egy kérdés. A megoldás, hogy mondtam, több Európa, és ezt gazdaságunkra is alkalmazni kell, és éppen ezért örülök, hogy az EU 27-ek egy alapvető elvet erősítettek meg, mégpedig gazdaságaink versenyképességét, ez, egy nem, ez nem egy nagy szó, ez nem egy elvont elv, ez a polgáraink valóságára reflektál, ez az életmódunk megőrzésének kulcsa. A versenyképesség az európai gazdasági stratégián az EU 2020-on alapul, a versenyképességen alapul szociális modellünk, a versenyképességen alapul a KKV-k fejlesztése, a nagyvállalatoké, az oktatás, a képzés, a kutatás, az innováció, egy szóval a foglalkoztatás ezen alapszik. És csak egy példa, mert néha pozitív példákkal is kell élni, az űrhajózás, a lég, az Airbus ö, ö, 730 megrendelést kapott, tehát ez egy európai vállalat versenyképességének bizonyítéka, tehát itt foglalkoztatás munkahelyeket teremtettünk Európa érdekében, és ez a versenyképesség alapszik az egységes piacunk elmélyítésén is, a terek könnyítésén, amelyek gyakran elbátortalanítják a vállalkozókat, de nyugszik ez a költségvetési politikánk, az adóügyi és szociális politikánk konvergenciáján is. Üdvözlöm a e tekintetben a tanács szendéket, hogy konvergencia legyen a költségvetéseink között, amely sokkal ambiciózusabb és konkrétabb kell, hogy legyen több Európa, ez alkalmazandó a bevándorlás politikára is, és az állam és kormányfők jó úton indultak el, amikor elismerték, hogy a megoldás a külső határok ellenőrz, ellenőrzésének erősítése és a, be, a szabályos bevándorlók visszatérése országaikba. Tehát egyes országokban és itt nem polemizálni akarok, hogy vannak, akik a polgárokat jobban akarják védeni, de ehhez a bevándorlóknak vizumokat kell adni, hogy Európában szabadon mozoghassanak. A Schengeni térség az egyik legstabilabb pillére az Európai Uniónak, de tudom azt is, hogy a határellenőrzés megszüntetése magas szintű bizalmat igényel valamennyi résztvevő részéről. Elnök úr, az erősebb Európa az, amit kívánatosnak tartunk az 500 millió európai számára, és ezt tartjuk kívánatosnak a horvát barátaink tekintetében is, akik néhány hónap múlva csatlakozni fognak hozzánk, és gratulálni szeretnék a horvát miniszterelnöknek, aki elérte azt, hogy Horvátország az előirányzott határidőkön belül lezárt a tárgyalásokat, és minden kritériumnak megfelelt. Nem volt könnyű ez a feladat, hiszen mindannyian emlékszünk a balkáni háborúk tragikus éveire, és most Horvátország az Európai Unió 28. tagjává válik, az európai perspektíva tehát az egész régió számára érvényes, és mindez egy nagyon fontos bátorító politikai jelzés valamennyünk számára, valamint ezen országok lakossága számára. Végezetül elmondanám, hogy a néppárti frakció egyetért a mediterráneummal kapcsolatos tanácsi végkövetkeztetésekkel, a jogállamiság útjára kell lépni ezeknek az országoknak, szankcionálni kell azokat, akik elnyomják a népet, és elfolytják a változtatás iránti vágyat. Nos, a közösségi módszer választása szintén üdvözlendő, és bátorítani kell a nehézségekkel küzdő országokat, nem pedig blamálni kell őket, hiszen nem lehet lemondani arról nehéz útról, hogy rendbe hozzák költségvetésüket ezek az országok. Ez a felelősségteljes magatartás, amit hallottunk az önök részéről, ez mindenképpen előmozdítandó. Köszönöm. Uh... Köszönöm szépen. Martin Schulz következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, e, elnök úr. A feladatunk most ezen rendkívüli elnökök konferenciája ülésen az, hogy kommentáljuk azt, amit amit eh, rompai úr, amiről rompai úr beszámolt az Európai Tanács ülésével kapcsolatban. Ön ugyanis az elnöke, a, ugye, az Európai Tanácsnak, és értékeljük azt, amit Barózó elnök úr, az Európai Bizottság elnöke előadott nekünk. El kell, hogy mondjam, hogy az én, én úgy érzem az önök beszámolója után, és miután elolvastam a sajtót, a múlt hétvégi és most hét elejé sajtót, tehát más, ez alapján más az érzésem, mint az alapján, amiről önök besz, beszámoltak. Az a benyomásom, mint hogyha az önök beszámolója alapján, mint hogyha nincs, nem is lenne probléma, mint minden mindennek a megoldása a kezünkben lenne, mint hogyha az állam és kormányfők jó irányba vinnék Európát. Hát ez persze lehet így is látni, azonban Nekem egy kicsit más a benyomásom. Véleményem szerint az a vita, amelyet lefolytattunk a múlt héten az Európai Tanács előkészítéseket, ezt nem kell megismételnünk, de a mi feladatunk az volt, hogy nézzük meg, hogy mit követeltünk múlt héten, önök midről számolnak be most, és mi, hogyan értelmezzük ezt. Egy kis példa. Én a frakcióm nevében elmondtam múlt héten, hogy az Európai Tanács feladatának tekintem a Európa demokratikus cselekvőképességének visszanyerését. Olyan helyzetben vagyunk, amelyben az Európai Unió gazdasági dönt- jövőjéről nem a hatos csomagban kell dönteni, hanem New Yorkban az egyes hitelminősítő ügynökségek döntenek erről, akik fölfele vagy lefele fordítják hüvelykújukat. És el kell döntenünk, ők döntik el, hogy milyen kritériumok alapján ítélik meg az európai gazdaságot. De ki adja meg nekik e, ezt a ezt a, kikéri fel őket mindig arra, hogy pontosan az Európai Tanács ülések előtt értékeljék az európai gazdaságot. A görögöktől azt követeljük, hogy hogy szigorító intézkedéseket fogadjanak el, és és ez éppen nem az, nem az adó visszafizetésre fordítják, hanem a kamatok visszafizetésére, amely növekszik a hitelminősítő ügynökségek miatt, értékelése miatt növekszik. Ami Schengent illeti, a lengyel miniszterelnök azt mondja, hogy a polgárok szabad mozgása garantált jog, és ezt a lengyel elnökség teljes mértékben meg fogja védeni. Hát ez ebben teljes mértékben támogatja az Európai Parlament A francia elnök azonban azt mondja, hogy a szabadságot ellenőrizni kell. Ez is egy érdekes megfogalmazás. Persze mindenkinek megvan a saját indoka, azonban hogyha így értékeljük például a Schengennel kapcsolatos állam és kormányfői megszólalásokat, akkor nem beszélhetünk konszenzusról. Rompoy úr Ön azt mondta, hogy a gazdasági csomaggal kapcsolatban eh, egy döntés született a tanácsban, egyetértés alakult ki, és azt kéri eh, tőlünk, hogy eh, egyezünk ebbe bele. Két kérdésem van. Az Európai Tanács mióta végez részletes törvényhozást? Ez a tanács feladata, nem az Európai Tanács feladata, nem az államis és kormányfők feladata igaziból a magyar elnökségnek ellenkeznie kellett volna, mert hogyha jól értelmezem a szerződést, akkor az Európai Tanács olyan szerv, amely iránymutatásokat fogalmaz meg. De most erre önök olyan részletes törvényhozási munkát kezdtek meg, hogy önök követelik tőlünk az egyetértést. Két további kérdésem van. Az Európai Parlament elhalasztotta múlt héten a, a gazdasági csomagról való zárószavazás. Két kérdés miatt. Az első kérdés, ez tulajdonképpen Merkel asszonyhoz szól. Mi a helyzet azzal az asszimetriával, amely a jövőbeni irányelvvel kapcsolatban merül fel, amely irányelv a makrogazdasági öm, egyensúlytalanságokra vonatkozik. A második kérdés főleg Sárkozi elnök úrhoz szól, mert ő volt az, aki a leginkább ellenkezett a fordított kétharmados többség ellen, a túlzott költségvetési deficit eljárás során. Az egyik legfontosabb pont ez, ugyanis a tanácsban, hogyha az Európai Bizottság azonnal is szankciós mechanizmusokat valósít meg, és a tanács ezt csak két harmadi, két harmados mm, többséget tudja csak megakadályozni, vagy jóváhagyni, az azért mégiscsak hatalmas különbség. Hogyha ezeket a kérdéseket megválaszolnák, akkor nagyon, akkor már jobban látnánk, ugyanis júliusra tervezzük a záró szavazást, és ettől tesszük függővé azt, hogy mellette vagy ellene szavazunk. Nagyon sok minden, amit a, sok mindent, amit ön itt elmondott, azt a sajtóból is megtudhattam, és sok kérdést, amelyet én most itt föltettem, ezt szerettem volna, ha önök megválaszolják már a bevezetőjükben. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem lettem sokkal okosabb ezen rendkívüli ülés után. Köszönöm szépen a liberálisok nevében, megadom a szót Kiefer Hofstadtnak. Először is szeretnék köszönetet mondani Van Rompuy elnök úrnak, a Barózó elnök úrnak a tanácsülésről szóló beszámolójukért. Az első pontom Görögországhoz kapcsolódik, illetve a gazdasági irányítási csomaghoz, mert hát legyünk őszinték egymás között, a válság nem ért még véget, és a szavazással és a görög parlamentben nem fog véget érni a válság. Jelenleg eh, Portugália és Írország esetében 900 eh, eh, bázispont felé ment a spread. Nincs specifikus megoldás a válságra, csak egy olyan konstruktív megoldás lehet, amely egy megfelelő csomag, és ami előttünk van most. Ez azt jelenti, tisztelt elnök úr, hogy nem csak, hogy szankciókra van szükség azon országok számára, akik nem teljesítik a feltételeket, hanem az Európai Központi Banknak, a bizottságnak, és nem pedig a tagállamoknak kell lenniük az irányító szerepben, és nem nekik kell dönteniük. Ahogy már elmondtam, néhányszor a tagállamok nem fogják magukat megbüntetni. Nem történt ez meg a múltban sem, és a jövőben sem fog ez bekövetkezni. Ezért, elnök úr, az Európai Parlament az elmúlt héten úgy döntött, hogy kitart a megfordított szavazási rendszer mellett, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a bizottság döntést hozzon, és ez és erről csak később a tanács dönthet, hogy ezt megfordítja vagy nem, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon felelősségteljes hozzáállás a parlament részéről. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy felelősséget nélkülöző hozzáállás lenne az Európai Parlament részéről előfordulhat az, hogy teljesen más lesz a, a helyzet tíz hónappal később, mint most. A, az IMF-nél Lipski, az LKB-nél a Trisé, ugyanazt mondják, a, mint a parlament, egy szélesebb körű csomagra van szükség, és sokkal bátrabb csomagra van szükség, és nem olyan nehéz ezt elérni, tisztelt elnök úr. Uh, a tanácsnak csak igent kellene mondania a parlament javaslataira. Ezek nagyon észszerű javaslatok az Európai Parlament részéről. Az elkövetkező napokban kéne bekövetkeznie, vagy akár az elkövetkező hetekben. Ez nem annyira bonyolult, ennyire egyszerű a helyzet. Egy egyszerű igen a tanács részéről, és akkor jövő héten már szavazhatunk is. Következő pontom, Schengen, illetve az Európai Unió szétesésének veszélye. Őszintén szólva nem igazán tudom, hogy a kollégáim értették a tanács álláspontját. Én nem igazán értettem azt, hogy miről is döntött a tanács Schengen kapcsán. A Schengeni, aki keretén belül megvan a lehetőség arra, hogy be lehessen vezetni a határozást két esetben. Ezt akkor lehet bevezetni, hogyha nemzeti biztonság forog kockán, illetve akkor, hogyha a közrendel van súlyos probléma. A kérdésem mindenkihez, és főként önökhöz, az az, hogy miért kell egy harmadik lehetőség is, miért kell bevezetni egy harmadik lehetőséget, ami a migrációhoz kötődik. Ez nem menti meg Schengent, sokkal inkább felaprózza Schengent, szétszakítja Schengent. Lehet, hogy franciául kell megismételnem, meg is ismétlem ezt Szoboda úr franciául. Schengent nem ö, mentik meg, hanem megölik azzal, amiről most döntöttek, és Schengennel az, in, az európai integráció alapvető elképzelését gyilkolják meg. Úgy gondolom, elnök úr, egyértelművé kell, kell ezt tenni, hogy a teljes Európai Parlament egységes ezzel kapcsolatban. Nem fogunk szavazni arról, hogy legyen egy új lehetőség a határellenőrzés bevezetésére sem most, sem pedig a jövőben. Miért tesszük ezt? Amire Európának szüksége van, az nem az, hogy megerősítsük a belső határainkat, arra van szükségünk, hogy megerősítsük a közös külső határainkat, és aminek Európára szüksége van, az az, hogy legyen egy közös menekültügyi politika. Erről már két évvel ezelőtt szavaztunk. Megfelelő migrációs politikára van szükség, hogy azt a szerződés is lefektette. Amire szükségünk van, az az, hogy megosszuk a terheket hogyha tömeges beáramlás történik. 300 ezer ember Koszovóból jött az Európai Unióba, és ehhez sem kell harmadik lehetőség a Schengeni, aki megváltoztatására van egy közös politikánk, és emlékeznek arra, hogy akkor tényleg nagyon szolidárisak voltunk, amikor ez történt. Tisztelt elnök úr, a a tagállamok nem tudják ezt megváltoztatni, de a parlament eh, nem fogja eh, engedni, hogy bármit is tegyenek. Elnök, köszönöm szépen a következő hozzászóló, eh, Timothy Kirkhope. PCR. Az ECR nevében tessék öné a szó. Elnökök, tisztelt elnök urak! Mielőtt az eurózóna válságáról beszélnék, hadd említsek néhány másik kérdést, amely felmerült a csúcson. Először is erkölcsileg helyes, és feladatunk is az, hogy a közép, közel-keleten és Észak-Afrikában mindenkinek támogatást nyújtsunk, az, akik a demokráciát kívánják, a demokratikus berendezkedést erősíteni kell, és a jogállamiságot itt a lehetőség arra, hogy az extremisták helyen fellépjünk mind itt, mind kül, külföldön, és gyakran beszéltünk a civilizációk összecsapásáról, van bizony összecsapás, de itt a minden vallást és fajt magába foglaló civilizáltak és barbárok közötti összecsapásról van szó, olyan barbárok között, akik erőszakhoz folyamodnak. Demokratikus reformra van szükség a gazdasági növekedésre van szükség, hogy erősítsék a növekedést, eh, és, eh, és vissza eh, és csökkentsék a szegénységet, illetve a demokratikus védelemre azok ellen, akik el akarnak tiporni, el akarják tiporni a demokráciát. Ami a migrációt illeti, nem több Európára van szükség, hanem jobb Európára. Arra van szükség, hogy a meglévő jogszabályokat jobban alkalmazzák, és a meglévő ügynökségek hatékonyabbak legyenek. Nagy kihívásokkal nézünk szembe. Most, amikor nagyon sokan indulnak el Európa felé, és ezt nem lehet kis klisékkel, szlogenekkel megoldani a határon átnyúló bűnözés, ez probléma, terrorizmus probléma, és nagy szociális és gazdasági kihívások előtt állnak ezek az országok. Megfelelő, fair, de szigorú hozzáállásra van szükség részünkről. Hatékony határ átlenőrzése is szükség lehet, és olyan országokban, főleg amelyek nem Schengen részei, ami a romák, romákat illeti, azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ezt a kérdést fölvetni. A romák integrációja és a romák alapvető jogainak tiszteletben tartása lelkismereti feladat kihívás mindannyiunk számára. Horvátország, nagy üdvözöljük horvátországi sikeres tárgyalásokat, és várjuk Horvátország csatlakozását, ami a gazdasági válságot illeti. Nagyon fontos, hogy minden tagállam szerepet játszon, akár az IMF-en keresztül a válság leküzdésében. Az Európai Unióban, Unió nem csak az eurózónából áll, és az, akik az euróval kapcsolatos szabályokért felelősek, azok kellene, hogy felelősek legyenek az ezzel kapcsolatos problémákért is. A stabilitási és növekedési programot be nem tartó országoknak most szembe kell nézni a következményekkel. Nem igaz, hogy egyetlen ország sem bünteti meg magát. Németország kiváló példa erre. Erhárt ideje alatt, amikor az ország nehéz helyzetben volt, bizony megbüntette magát, és szankciókat alkalmazott, hogy újra növekedési pályára álljon. Mm. a gazdasági válságra nem tudtunk megfelelő választ adni, az, a beruházás, az innováció, a versenyképesség, a, a elég aggasztó helyzetben vannak. a saját vállalkozásainkat kell támogatnunk, kell támogatnunk azért, hogy jó minőségű árukat tudjanak előállítani. Görögországgal kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a, a monetáris földrengést és a gazdasági cunámit túlélni. Köszönöm szépen, Rebecca Harms következik a zöldek nevében. Tessék! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Van Rompuy úr, Barozó úr! eléggé elborzadtam azt illetően, amit a Schengen szerződésről mondtak, hiszen a tanács kijelentése egy javításról cinikusnak tűnik számomra. Még egyszer el akarom mondani, hogy hogy is jutottunk ez a vitához. Az európaiak az arab tavaszt szinte lekésték, mert az együttműködés az autoriter rezsimekkel az arab és észak-afrikai térségben túlságosan jó volt. És most kerekasztalokat szerveznek a szabadság és a demokrácia ö, érdekében, és ugyanakkor lezárjuk magunkat a külvilág elől, és az EU-n belüli határokat is lezárjuk, és ez az elszigetelés pont e, azok, azok e, az emberek ellen irányul, akik a jogtalanság elől menekülnek az arab világban. Nos, azt hiszem, hogy ez az európai szomorúság rossz kifejezése, Van Rompuy úr, ön, mint az első állandó tanácselnöke az Európai Uniónak, ön nem képviselheti komolyan azt, hogy a Schengeni térség kijátszása úgymond a Schengeni térség javításával lenne egyenértékű, azt hiszem, hogy ezt vissza kell vonnia. Azt hiszem, hogy ez a vita világossá teszi, hogy az Európai Parlament mindent meg fog tenni, ami a hatalmában áll, annak érdekében, hogy az együttdöntésnél maradjunk, mert ez a második dolog, amit önök itt képviselnek, és ez mélységesen demokrácia ellenes, hogy egy ilyen fontos döntésnél megpróbálják a parlamentet kizárni a döntésből. Hölgyeim és uraim, a második pont Görögország. Szintén nem akarom megismételni, sok helyes dolog elhangzott a gazdaságirányítás tárgyában. Egy szempontot szeretnék nyomatékosan bevezetni a vitába. A múlt héten ezt már megpróbáltam. Tudjuk, hogy a görögök ahogyan jelenleg a megszorító csomag áll, és a segítő intézkedések állnak, ez nem tudják elérni céljukat. Egy új feltételrendszerre van szükség, egy új keretrendszerre, azt hiszem, hogy beruházási csomagra van szükség, hogy a gazdaság újra lendületbe jöjjön. Hogy pontosan ehhez mit kell tenni, azt még nem értettem meg a bejelentéseik során. Egy szempont hiányzik, és az Európai Unió jövője szempontjából központi jelentőségű lesz ez. Igazságosságra van szükség ebben a válság időszakban is, és az Európai Uniónak szintén ki kell állnia az igazságosság mellett. Papandreou urat bátoríthatjuk, hogy gondoskodjon arról, hogy a gazdagok vegyenek részt a terhek megosztásában, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak sokkal következetesebben kellene követelni a bankok részvételét mindebben. Miért is szárok sikra az igazságosság mellett? Milyen meg vagyok győződve arról, hogy az európai történelem, ezen kontinens történelmének tanulmányozása után az Európai Unió az igazság és a, a szabadság és a demokrácia szava, és azt hiszem, hogy mindig nagy ígéreteket tettünk együtt az igazságossággal és a jobb, jó jövőre való ígérettel itt a közösségen belül, és az Európai Unió most ezt nem érte el, és a válság alatt különösen nem érte el, hogy ezt a, hogy emelte az ígéret mellett kiálljon. Azt hiszem, hogy a nemzeti államhoz való visszatérés annál esetleg eredményesebb lesz, mint amit most kívánatosnak tartunk, hogyha Európa a szociális igazságosság mellett nem tud kelni, úgy ahogyan a múltban tette. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lothar Biszki következik az egységes baloldal részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, emlékszem arra, hogy Martin Schulz történelmi csúcs találkozóként beszélt erről a találkozóról, úgy gondolom, hogy ez a csúcs találkozó bizonyára nem volt történelmi. Hát korábban tette ezt Schulz úr. Az Európai Parlamenttel nem sikerült egyességre jutni a gazdaságirányítási csomag kapcsán. Az EU 2020-as stratégiája kapcsán növekedés, energiahatékonyság, foglalkoztatás, oktatás, kutatás, fejlesztés – itt nem igazán sikerült sikereket eh, elérni a kormányfők szempontjából. Ha megnézzük eh, a jelenleg Euróbarométer adatokat, akkor úgy gondolják az állampolgárok, hogy eh, a politikusok belátható időn belül megtalálják a válságból kivezető utat. Miért van ez így? Azért, mert továbbra is ugyan azt a gazdaságpatikát folytatjuk, ami a válsághoz vezetett. Görögországtól azt követelik, hogy adják fel a legit- legitim politikájukat, és az állami tulajdont adják fel, Hitelekről van szó. Látható, hogy ez a fajta sok terápia lesz az Európai Unió alapszabálya. Portugália és Írország már láthatták ezt, és a gazdasági iránytási csomag nagyon súlyos csökkentési politikát, illetve súlyos szankciókat irányoz elő minden tagállam számára. Ez egy rossz irányítási mód a hitelminősítő intézeteknél, illetve a pénzügyi piacoknál, az eddiginél sokkal jobban nő fogják meghatározni, hogy mik lesznek a játékszabályok. A demokratikus ellenőrzés teljes mértékben így megszűnik. A görög gök ma és holnap általános találkot tartanak. Ebben az összefüggésben azt kérdezem öntől, Van Rompuy úr és Barózó úr, hogy mit tesz az EU akkor, hogyha elutasítja holnap a görög parlament a megszorító csomagot. Persze mondhatják azt, hogy ez egy feltételes kérdés, egy elméleti kérdés, mondhatják ezt, de azért én nagyon gondolkodom azon, hogy miért nincs egy igazából egy B vagy akár C terv, hiszen lehet, hogy más is előfordul, mint amit mi szeretnénk. Elnök, köszönöm szépen. Nigel Farage társelnök úr következik. Hú, micsoda megtiszteltetés, mindenféle elnök itt van előttünk, mindenki azt mondja, hogy minden jó, minden klassz, minden jól működik. Hát ez nálunk nem jön be. Az euró napjai meg vannak számolva, és Görögország csak Görögország agóniáját növeljük, hossz, tesszük hosszabbá. Teljesen mindegy, hogy milyen euró kötvényeket vetünk, vezetünk be, mindegy, hogy Szárkozi elnök milyen megállapodásokra jut, akárkivel. Lényeg az, hogy Görögország a saját a mostani adósságait sem tudja visszafizetni, nem hogy még azokat, amit rátukmálunk. Az Európai Uniós vezetők és a visszataszító IMF csak a bukást erősítik, és az európai projektek kapcsolatos kérdéseket vetnek fel. Ebben ezek az elnökök, az intézmények politikailag nem őszinték, azért, mert a Lisszaboni szerződést átboxolták a parlamenten, mind, mindezt úgy, hogy az emberekre nem is utaltak. De itt van egy fontosabb kérdés. Az emberek eh, nem csak azt gondolják, hogy ez nem őszinte, de azt is gondolják, hogy önök nem kompetensek. Itt az ideje, hogy felismerjük azt, hogy olyanok vezetnek bennünket, akik a gazdasági bukásba taszítanak, fejetlen csirkék rohangásznak itt össze-vissza, semmiféle vezető szerepet nem vállal senki, minden következtetésről kiderül, hogy helytelen, és önök teljes mértékben el utasítják a B-tervet, elutasítják a e, szigorítási terveket, miközben e, emberek milliói e, veszítik el a munkahelyüket, és szegénységbe taszítjuk őket. Önök nem felelnek meg a célnak. E, az Európai Parlament plenáris terme is üres ma, senkit nem érdekel ez a vita. E, több e, tízezren, ezren gyűltek össze a nagy városokban, köztük Aténban is. Hogyha nemet mondanak erre a csomagra, hát ez bizony fájdalmas lesz az LKB-nak, és fájdalmas lesz a bank, bankoknak, de itt az ideje, hogy a felelősségünkkel szembenézzünk. Van-e erre terv? ne gondolják, hogy az arab tavaszból nem lehet mediterrán nyár, amely az elégedetlenséget fejezi ki, és az emberek harcát az igazukért. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Philip Kleiss következik. Non attached. A függetlenek nevében. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Elmondhatjuk azt, hogy eh, végre vannak olyan intézkedések, amelyen Schengen sokkal célra törőbb, azonban a megfogalmazás, hogy ezt tették, az nem sok jóra utal. A mechanizmus az eh, differenciált és koordinált módon tartalmaz intézkedéseket, és ezeket utolsó lehetőségként lehet csak alkalmazni. A tagállamok ilyenkor kivételes esetben bevezetettek az ellenőrzést a belső határokon. Itt specifikus objektív kritériumokat alkalmaznak, és közös módon ítélik meg az alkalmazását ezeknek a lehetőségeknek tehát ez azt jelenti, hogyha belső ellenőrzést akarnak a határokon ismételten, akkor itt nagyon nagy administratív, bürokratikus terhek lesznek ehhez. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem fog megvalósulni a belső határok ellenőrzése. Ezen kívül még a Frontex növekvő szerepéről is beszélünk, de hát legyünk őszinték, már évek óta beszélünk a Frontexről, és igazából új ötletek nem igazán jelentek meg ezen a csúcs találkozón sem. Beszélnek a partnerségről a harmadik országokban, de hogy ez mit is jelent? Arról egy szó nem esik. Viszont arról beszélnek, hogy függetlenné akarják tenni ezeket az országokat, illetve hogy, hogy fel lehessen lépni az illegálisokkal szemben. Erről nem esik szó, tehát nem esik szó arról, hogy a tagállamok felléphessenek az illegális bevándorlókkal szemben. Gyakran utalnak a populistákra, a szélsőségesekre, akik a személyek szabad mozgását letetlenül akarják tenni. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács azok, akik a akik Schengent veszélyeztetik azáltal, hogy csak a szerződés felét akarják alkalmazni. A belső határokon az ellenőrzés erős lehet, viszont a külső határok viszont nem eléggé erősek. Úgy gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy szembenézzük a valósággal, és igazi intézkedéseket alkalmazzunk ahelyett, hogy ilyesmi következtetéseket tárnak elénk. Um, Most a spontán felszólalások következnek. Gál Perc Ildikó következik. One minute, please. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elnök úrnak a munkáját megköszönni és gratulálni is egyben a múlt heti találkozó igazi kihívás volt az elért eredmények valóban magukért beszélnek az eu történetében először foglalkozik külön uniós stratégia a romák gondjaival megszületett a duna stratégia is sikerült újra mozgásba hozni az eu bővtés folyamatát a meghozott döntésekkel beérett a féléves magyar elnökség munkája is. mindezek mellett szeretném azonban kiemelni hogy nagy volt a várakozás a még le nem zárt gazdasági kérdéseket illetően ki kell mondanunk az európai unió túl ráérős volt eddig nem volt kellő mechanizmusa a válságra és ennek következtében képtelen volt reagálni a válság gazdasági pénzügyi és szociális zavarokat okozó súlyos hatásaira. sajnos a tanácsi ülésen a gazdasági kormányzás hatos csomagja nem kapott kellő hangsúlyt melynek oka nehezen érthető most elérhető távolságba került a gazdasági kormányzás beteljestése kérem önt hogy a júliusi szavazás pozitv kimeneteléhez tegyen meg a további szükséges lépéseket. ahogy elnök úr mondta nem szabad hogy a tökéletes legyen a szükséges jó ellensége. Köszönöm, Anna Gomes egy percre crise da dívida soberana demonstra a interdependência de todas as nossas economias. Nos, ezek a problémák az eladósodottsággal megmutatják, hogy valamennyi gazdaság nehézségekkel küzd, de önmagában a megtakarító intézkedések nem működnek. Görögország is megmutatja, hogy ez a recept a görög, portugál vagy spanyol gazdaságot alása, hiszen megöli a piacokat. Európai intézkedésekre van szükség, szolidáris intézkedésekre, hogy segítsünk ezeken az országokon. Például pénzügyi tranzakciós adóra van szükség, a gazdaságirányítást kell elérnünk Európában, és közös gazdaság és költségvetési politikai intézkedéseket kell hoznunk. És az európai bankoknak szintén szerepet kell vállalniuk valamennyi probléma megoldásában, amelyet ők is okoztak, ami Görögországot illeti, és Barozó elnök úr, hogyha a görög parlament holnap a tanács tervét nem fogadja el, akkor milyen tervük van erre az esetre? Világos a tanács számára hogy ez mit jelent a görög nép számára, ezek a neoliberális intézkedések. Ez nem csupán Görögországot károsítja, hanem az eurót is, és az európai integrációt. Colleague Graham Watson. Graham Watson következik. A tanács azt kérte a bizottságtól, hogy tegyen javaslatokat arra, hogy csökkenteni lehessen az aki kommunitárt azáltal, hogy be lehessen vezetni ismételten belső határellenőrzést. Most, hogy áttört a gát, a tanács elnöke hogyan kíván szembenézni hasonló ö, megmozdulásokkal a populista vezetők részéről. Van Rompuy úr hogyan fogja elmagyarázni majd a történészeknek, hogy amit ma óriási erőlépés az Európai Integráció irányába, hogy ez, ezt hogyan fogják majd az ön elnöksége fényében megítélni. Tényleg Brutuszt kell e, e, jártania a tanácsal szemben nagyon populista játékban. Uh, next speaker, Madame Corien. Köszönöm, Corien Wortmann-kól következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Rampaj elnök úr, az egyik legösszetettebb, bonyolultabb napirenden nézett szembe most a tanács azóta, hogy ön hivatalba lépett. Nagyon sok téma kihívásként szerepelt ezen. Nagy előrelépést te ért el, bár egyesek ezt nem látják itt az Európai Parlamentben. Mi a helyzet a gazdasági irányítási csomaggal? Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyon bonyolult megoldás felé tendálunk, és az e- e- a görög válságot meg kell oldani, de nem csak tűzoltásról van szó, hanem egy ambíciózus csomagot kell elfogadnunk a jövőbeni eh, válságok elkerülése érdekében, és azért, hogy javítsuk eh, a eh, gazdasági teljesítményt. 99%-ban már sikerült megegyeznünk, az utolsó akadályokat le kell győznünk a jövő héten, Remélhetőleg jövő héten szavazni tudunk, és meghallgattam azt, amit ön mondott. Ön azt kérte a parlamenttől és a tanácstól, hogy megoldást találjanak. Köszönöm szépen. Liza Jakonszári következik egy percre. Puhemies, joku on verrannut nykyistä eurooppalaista... Nos, mindenki összevetheti ezt a jelenlegi gazdasági válságot egy háború nélküli világháborúval, és valóban hatalmas az eladósodottság az USA-ban, látjuk Kína szerepét mindebben. Itt arról van, itt valóban nagyon komoly problémákról van szó, és tényleg emberi, hogy a tanács elnöke, Van Rompuy úr azt mondta, hogy ez nem egy átlagos tanácsülés volt, hiszen nem is átlagos helyzettel nézünk szembe, és éppen ezért az ülés sem lehetett átlagos. Azt hiszem, elhihetjük ezt a kijelentést, és ön Az ön beszéde némi aggodalmat keltett bennem. Az a kérdés, hogy az Európai Unió most valóban rendelkezik a tervvel arra nézvést, hogy mit lehet tenni a válság elmélyülésének elkerülése érdekében. Nagyon sok mindent olvastam, és azt hiszem, hogy valamit tenni kell azért, hogy ne mélyüljön tovább a válság. Nikolász Homnitis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Már elhangzott, hogy ma és holnap a görög parlamentben egy új programról, takarékosság és privatizációs programról döntenek és szavaznak. Az emberek az utcán vannak. Rompolyó Barozó úrnak nagyon jól tudják, hogy a vita tényleg nyomás alatt és fenyegetés alatt történik meg, mert hogyha nem fogadják ezt a, ezt a csomagot, akkor Görögország nem kapja meg a pénzek ötödik rátáját. Ez egy nagyon fontos pillanat, úgyhogy még egyszer föl kellene, föltettem már egy kérdést, erre kérek választ. Hogyha Görögország nem szavazza meg ezt a takarékossági csomagot, akkor valóban a fenyegetés beválik? Nem fogják kifizetni a pénzek ötödik rátáját? Ez nagyon nagy problémát jelent Görögországnak, de nagyon nagy problémát jelent az eurozónának is. Világos választ kérek önöktől. Gazdaságilag és politikailag ez nagyon fontos. Jean-Pierre Ódi következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani eh, a Barozolnak elnök, úrnak és Van Rompuy elnök úrnak. Sajnálom, hogy kibővített elnökségi ülés, illetve elnökök konferenciája ülés formájában kerül sor az ülésre, ami a stabilitási európai, európai stabilitási eszközt illeti. Ha jól értem, ez egy kiegészítő eh, szerződés, amely nem közösségi dimenziókkal rendelkezik. Az én kérdésem a következő. Ami ezt a mechanizmust, eh, stabilitási mechanizmust illeti, ez nagyon sok tőkével, forrással rendelkezik, rendelkezi, hogyan, fog, hogyan fogunk e fölött politikai, demokratikus ellenőrzést végezni az európai számvevőszék, vagy a nemzeti hatóságok, vagy ki fogják, kik fogják elvégezni az ellenőrzést. Köszönöm, Eliza Ferreira következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne az elsőt. A tanácselnökihez intézem. és ez a hatos jogszabálycsomagra vonatkozik, melynek célja a makroökonomiai egyensúlytalanságok leküzdése. Ez egy teljesen új terület, de amiről még dönteni kell a e tekintetben az alapvető jelentőségű. Egy olyan környezetben, amikor a kölcsönös függőséget a spekulánsok kihasználták, a tanács szövege kizár bármiféle olyan lehetőséget, amely a többlet felügyeletére vonatkozik, valamint a deficitére. Nos, a kölcsös függőség ilyen környezetében nem csupán a deficittel küzdő országokkal kell foglalkozni, hiszen itt ez a probléma kapcsolódik azon országokhoz is, akik viszont többlettel rendelkeznek. Foglalkozni kell tehát a problémával úgy, hogy ezt az egyensúlytalanságot figyelembe vesszük. Aztán egy másik kérdés a bizottsághoz. Növekedés nélkül nem sikerül kilábalnunk a válsághoz. A rugalmasság és a bürokrácia és olyan elemek, amelyek mindenképpen tiszteletben tartandók. John Bafton a következő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nem vagyunk sokan itt ma, elég üres a terem, de most Görögországban több ezeren vannak az utcákon, a rendőrség könygázt alkalmazott a tömeggel szemben. Ezek, ezt ön hoz, az önök hozták létre. Az eurózóna rossz úton halad. Itt az ideje annak, hogy szembenézzünk itt a valósággal. Szerintem a görögöknek lehetőséget kell kínálni arra, hogy visszatérjenek a drachmához, ez egy egyetlen út számukra. Meg kell hallgatni most már az embereket, neki kell meghozniuk az döntéseket. Úgy gondolom, hogy ezt kell tennie a politikusoknak is nem hallgatnak most az emberekre. Van Rompuy úrtól kérdezném ezt, és kérem válaszolja meg ezt a kérdést ma. Azt is kérdezték Barroso úrtól, van-e egy B-terv? Tudnunk kell azt, hogyha a, Görögország, a görög parlament nem szavazza meg a reformokat, akkor mi az önök B-terve erre? Elnök Nessa Childers asszony. Um, I will be brief because... Röviden. Az írországi, a portugál és a görög képviselők nem pazarolhatják az időt üres szólamokra. Én nem kérdezek, mert azt hiszem, hogy nem fogok választ kapni. Szerintem önöknek van tervük, de ezt titokba akarják tartani. A másik lehetőség, hogy nincsen tervük, de ugyanezen okokból erről nem beszélnek. A harmadik lehetőség pedig az, hogy van terv, de ez csak egyes tagállamok érdekében áll, másokéban pedig nem. Nem várok választ a kérdésemre de e, azt e, gondolom, hogy az, a, ezen országokból érkező képviselők nem fogják tudni megmagyarázni a helyzetet a mi lakosainknak, e, polgárainknak. Köszönöm szépen, Marietta Csárnakó következik. Köszönöm szépen tanács, illetve bizottság elnöke akik itt vannak körünkben, remélem válaszolni tudnak a kérdéseimre. Nos, tehát elnök úr, az euróválság, amely egészen nyilvánvaló, különösen azon országok számára, mint például az enyém Görögország, reakciókat tesz szükségesé, azonnali hatású intézkedésekre is szükség van, de hosszabb távú stratégiára is. És az a mód, amit választottak, azok az eszközök, amit választottak, nem éppen a legszerencsésebbek. Arra van szükség, hogy a kormányok, amelyek aláírták ezt a memorandumot, valóban végrehajtsák ezt a programot. És hogyha a programot nem hajtják végre sikeresen, akkor van B-terv, mert az én országomban az emberek nem akarnak visszatérni a drakmához. Anipodi Podimata következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A két téma, amivel foglalkozott az Európai Tanács, az euróválság, illetve a Schengeni egy szerződés, ezek nagyon fontosak az Európai Unió építménye szempontjából. Nagyon fontos az, hogy mindkét pont veszélyben forog, és emiatt mindannyian egyetértünk abban, hogy nem egy sürgősségi megoldásra van szükség, hanem olyan megoldásra van szükség, amelyek hosszú távon alkalmazhatóak, megelőző jellegűek és pán-európaiak. Jelenleg a görög parlamentben egy nagyon ambiciózus programról tárgyalnak, amely stabilizálná az országot. Ezt a programot el kell fogadnia a görög parlamentnek is. A kormány ezt mondta, a kormány kötelezettséget tett, és a többi kormánypárt is magára vállalta a felelősséget, és tudják, hogy mennyire fontos ez jelenleg más intézkedésekre is szükség van, más intézkedés kell a növekedés szempontjából, és itt is egy pán-európai megoldásra van szükség, hogy az adókerülés súlyos problémáját meg lehessen oldani, vagy akár a tőke kiáramlás problémáját is meg lehessen oldani. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! az információk, amiket szolgáltattak a tanács mélegét illetően, illetve a gazdaságok helyzetéről, illetve a görög helyzetről, amely különleges érdeklődésünkre tart számot parlamenti képviselőként és görög képviselőként. Politikai szinten beszélve nem lehet azt mondani, hogy létezne B-terv. Nos, ma este Görögországban szavaznak erről az intézkedés csomagról. Én mindenféleképpen szeretnék feltenni egy kérdést, mert feltételezem, hogy tanulmányozták, értékelték a nemzetközi gazdasági helyzetet az USA-ban, Kínában, a kihatását mindennek az európai gazdaságra a közeljövőben, és talán a valuta árfolyamok kihatását is. Tehát megpróbáljuk a világgazdaságot értékelni, és tud-e ezzel kapcsolatban mondani valamit? Köszönöm, Robert Göbbels következik. Állnak urak! Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a Schengeni, aki a szerződés szerves része, a 77-es cikk mindenféle ellenőrzés mentesség, attól függetlenül, függetlenül, hogy milyen nemzetiséggel rendelkeznek a határon átlépő személyek. A 78 per 3-as cikk a lehetővé teszi a proviz- az átmeneti intézkedések bevezetését az Európai Bizottság javaslatára, nem a tagállamok javaslatára, akkor, hogyha egy országból, harmadik országból <coughs> nagy hullám indul az Európai Unió felé. A kormányközi konferencia után ez az új biztonsági klauzula, amely már létezik a szerződésben, Sarkozy elnök úr szerint lehetővé teszi a szabad áramlás ellenőrzését. Ez azt jelenti, hogy egy milliárd 200 ezer embert fognak ellenőrizni, akik átlépik a Schengeni határt? Köszönöm szépen, Pervans Berez következik. Köszönöm szépen, elnök urak! Hogyha sengent Schengent nehéz helyzetbe hozzuk, ezzel az eurót is nehéz helyzetbe hozzuk. Európát mindig szorosabbá akartuk fűzni, és a szorosabbra fűzés szimbóluma Schengen. Aki Schengent Schengen ellen fordul, az az euró talapzata ellen fordul. A szabad áramlásról beszélünk itt, azonban nem csak az személyek szabad áramlásáról van szó, akik az Európai Unión belül mozognak, hanem a határainkról sem szabad elfeledkeznünk, és a tőkemozgások ellenőrzésért. Ami a tőkemozgásokat illeti, ezeknek a szabadságát lehetővé teszik, ezeknek az ellenőrzése megvalósul-e? Ez vagy az európaiak érdekeit szolgálja-e, vagy pedig a piaci spekulánsok érdekeit szolgálják-e? Ezeket a kérdéseket kell megválaszolni. Köszönöm, Pározó úr, várjuk a válaszát. A legfontosabb kérdések Schengen, eh, illetve Görögország kérdései voltak, tehát engedjék meg, hogy nagyon röviden beszéljek erről. Először is teljes mértékben a, ö, osztom azon aggájaikat, hogy meg kell védeni a Schengeni akit. Úgy vélem, hogy önök is láthatták azt, hogy senki sem érdekelt ebben a kérdésben jobban, mint az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság konzisztensen megvédte ezt az elvet, akkor is, amikor a nemzeti tagállamok a szabad mozgás elvét megkérdőjelezték. Mindenképpen fel kellett lépnünk, nagyon határozottan, számos alkalommal. Olyankor, amikor néhány tagállam azt sugalta, hogy nem prioritás számukra ezen elvek betartása. És mi felléptünk mindenfajta habozás nélkül. A probléma az az, hogy egy olyan helyzetre kell reagálni, amikor a tagállamok nem akarják betartani a Schengeni előírásokat. Előfordulhat az, hogy egy tagállam nem tud megfelelne az elvárásnak, hogy ellenőrizze a külső határokat. Ez a kérdés most, mert eh, amire most szükségünk van, hogy önök is mondták, az nem az, hogy nagyobb legyen a nehézség a külső határainkon, az kell inkább, hogy biztosítsuk a külső határainkat, mert hogyha nincsen bizalom a közvélemény szempontjából a tagállamainkban a külső határokat illetően, akkor elmondhatom önöknek azt, hogy akkor tényleg problémáink lennek, lesznek az AKI betartását illetően. Ezért tettük azt a javaslatot, hogy szeptemberben egy új javaslaton állunk elő, és a tanács ezt támogatta. Most nem fogok résztekbe bocsátkozni, de nagyon fontos pontok hangzottak el a vita során, és a tanács következtetése véleményem szerint inkább pozitív jellegű. Hogyha megnézzük azt, hogy mi, most mit is teszünk, akkor itt arról van szó, hogy ezt közösségi perspektívába helyezzük. Tehát a jelenlegi rendszer helyett, ahol a tagállamoknak egyhangulag, ahogy azt múltban is tették, be kell vezetniük, a be, bevezetetik a belső piacot, most már lesz egy olyan rendszer, amely objektív kritériumokon, illetve közös felmérésen alapul. ez nem, fogja, nem fog kihatni az emberek azon jogára, hogy szabadon mozoghassanak. Az Európai Bizottság az értékelés kapcsán részese lesz ennek, és be fogja vonni az... És szeretném önöket biztosítani arról, hogy egy európai mechanizmus fogunk létrehozni, amelyen el lehet kerülni az egyhangú döntéseket, ahogy az, ez az egyoldalú döntéseket. Vannak korlátozások a belső határokat illetően. A belső határozást be lehet vezetni, viszont most már sokkal részletesebbek az előírások, a feltételek ehhez, és itt igazából egy igazi európai mechanizmus fog létrejönni, tehát így lehet megerősíteni a közös akinkat, a közös megközelítésünket, és úgy vélem, hogy a bizottság és a parlament közös javaslatát majd megfelelően megtárgyalhatjuk nyílt módon, és úgy gondolom, hogy így meg lehet őrizni a szabad mozgás elvét az állampolgárok tekintetében, de nem csak az állampolgárok tekintetében, hiszen az Európai Unió pillére a szabad mozgás, a mi európai közösségünk a négy szabadságjogra épül, és az Európai Bizottság kitart ezen elvek mellett bármilyen habozás nélkül. A második pont, második kérdés, ez Görögországot, illetve a többi programban résztvevő országot. Ahogy elmondtam, Görögország esetében is szeretnénk sokkal jobban a növekedést látni. Tudjuk, hogy ez mit jelent az emberek számára. Tudjuk, hogy hányan frusztráltak Görögországban, hiszen szembe kell nézniük azzal a lehetőséggel, hogy elszegényednek, még eh, Görögországban sokan már nem is bíznak, sokan nem bíznak már Görögországban, és kiviszik a pénzüket onnan. Ez egy óriási szociális eh, probléma. Hogyha őszinték akarunk lenni a görögökkel és önmagunkkal, és akkor le kell mondjuk azt, hogy nem lehet más út, csak a fájdalmas reformok útja. A pénzügyi konszolidációra, illetve alapvető reformokra van szükség. Görögország kész arra, hogy megteremtse a növekedés feltételeit, és akik B-tervekről beszélnek, ezekről könnyebb beszélni, azt mondják, hogy ez egy lehetséges alternatíva, de ők hazudnak. Nincsen B-terv, nem lehet elkerülni amit előírtunk, egyetlen lehetőség az, amit az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és amit az IMF is előirányzott, és ezt támogatják az euróövezet tagállamai is. És bárki, aki azt mondja, hogy van egy másik megoldás, az felel majd az igazi katasztrófáért, amikor ez bekövetkezik a közfinanszírozásban Görögországban. Ez a, ez a tervünk. Persze mindig lehet spekulálni, mi nem spekulálhatunk, nekünk cselekednünk kell, és van egy tervünk, emellett ki kell tartanunk. Ez az a terv, amelyen megkívánjuk oldani a görög helyzetet. És bármilyen olyan elképzelés, hogy alternatívákat hozzunk létre, és hogy állandóan megkérdejelezzük azt, amit Görögország tesz, vagy megkérdejelezzük az Európai Uniót, a, a piacokat. Tehát az üzenet az az, hogy tartsunk ki a terv mellett, nincs más módszer, nincs más alternatíva, csak is a fájdalmas reformok útja járható. És sokan, akik másképp más mondanak, azok cinikusan néha Görögország barátainak nevezik magukat. Tehát az, hogy Görögországot támogassuk, az csak úgy lehet, hogy kitartunk a terv mellett. Persze ez függ a görög parlamenttől is, de legyünk őszinték, az Európai Unióban felelősségre és szolidaritásra van szükség. Egy ország nem élhet lehetőségei felett éveken át. Görögország megsértette a stabilitási paktumot, ez a valóság, tehát mindenképpen megosztott a felelősségünk, azon kell lennünk, hogy együttműködjünk a görög partnereinkkel, feltéve, hogyha együtt akarnak dolgozni ők is az Euró vezettel, illetve az európai intézményekkel. Egyhangú döntésre van szükség a tanács, illetve az euróvezet részéről. Ezt támogatnia kell az IMF-nek, illetve az e, Európai Uniónak is. Remélhetőleg Görögország a helyes utat választja ahhoz, hogy kikerüljön a válságból. Nem holnap fog ez megtörténni, nincsenek eh, csodák. Görögország a megfelelő programokkal felülkerekedhet a nehézségeken az Európai Unió teljes támogatásával. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig meg, megadom a szót Rompoly elnök úrnak, tessék. Très bref, euh... Nagyon röviden, először is Görögországot illetően teljes mértékben egyetértek azzal, amit a bizottság elnöke mondott. Tisztelt kollégák, még Európa, Európa nélkül is helyre kellene állítani a Görögországnak versenyképességét és a költségvetési egyensúlyát. Amit Európa tett, segített és segít gyakran olyan kölcsönök révén, amelyet sok ország, amelyek ellen sok ország tiltakozik, Európa segít, hogy az országoknak legyen idejük azt a programot végrehajtani, amitben megállapodtak az Európai Bizottság, a Központi Bankkal és a Valuta Alappal. Európa nem a problémák forrása, a problémák tíz évvel ezelőtt jöttek létre, a politika hiánya, felül, felügyelet hiánya okán, de Európa nélkül is fennállna a költségvetési deficit problémája, és ott lenne a versenyképesség problémája. Európa azért van ott, hogy segítse ezeket az országokat, hogy legyen idejük helyreállítani egyensúlyukat, és újra a növekedés pályájára léphessenek. Nos, ez a program kemény program a saját ország számára, hiszen itt gyakran népszerűtlen és kemény politikákról van szó. Üdvözlöm a görög kormány bátorságát a tekintetben, hogy vállalja a felelősségét ezen nagy feszültségekkel szemben, amelyek a társadalomban kialakultak. Ezen intézkedéseket többször elmondtuk ezt, olyan intézkedésekké kell alakítani, amelyek az igazságosság érzetét hozzák létre. A lehető legnagyobb igazságosság úgy alakulhat ki, hogyha mindenki fizeti a rá első adókat. És az egyik nagy probléma nem csupán a költségvetési szinten, hanem az emberek érzékelését illetően is az adócsalás és egyéb csapások, adócsalás és más csapások, amelyek akadályozzák az igazságosság érzetének létrejöttét. Tehát segíteni kell minden eszközzel a tagállamok révén is, de a bizottság révén is annak érdekében, hogy az ország administratív struktúrája lehető legerősebb legyen, annak érdekében, hogy mindenki, akinek adó kötelességét kell teljesíteni, azt megtegye, hogy mindenki hozzájáruljon saját képességehez, mérten ennek a célnak az eléréséhez, és hogyha tömeges csalásra kerül sor, mint például Görögországban, akkor ezt nem lehet hagyni. Vannak döntő pillanatok, azok az órák, amik most következnek, döntő jelentőségűek lesznek a görög nép számára, de nem csupán a görög nép számára. Az euróvezet számára is, és még a világgazdaság stabilitása szempontjából is. Tehát nem csupán a többség, hanem mindenki, aki felelősséget kell, hogy vállaljon a görög parlamentben, mindenkit arra kérek, hogy vállalja ezt a felelősséget. Hiszen minél nagyobb az egység, az egységesség, egyhangúság, annál jobb ez a görög nép számára és a mi hívünk szempontjából is. Ami a gazdasági irányítást illeti, elmondtam már és megismétlem most, hogy jó lenne, hogyha lezárnánk ezeket a munkákat, és elérnénk a kompromisszumot természetesen, a tanács elnöke nem kompetens, amit tesz az egyetlen dolog, hogy egy felhívással él a kompromisszum irányában, amit egyébként már a tárgyalási folyamat egészen során megmutatott a magyar elnökséggel, és egyetértünk, egyesek azt mondják, hogy 95, sőt akár 98 százalékában a vitatott kérdéseknek. Tehát ez egy nagyon figyelemre méltó munka, azt hiszem, hogy javult a Task Force szövege, és javult az a szöveg is, amelyet bemutattunk kezdetben. De a munka utolsó része jó lenne, hogyha befejeződhetne a nyári szünet előtt, hogy a gazdasági irányítás területén kialakulhasson ez a munkálatba, befejeződhessen, és azt hiszem, hogy az Európai Parlament is kívánatosnak tartja ennek a munkának a befejezését. A kompromisszum tartalmát illetően szeretném kifejezni a véleményemet illetve köszönetet mondani a parlamentnek és a magyar elnökségnek. Azt hiszem, hogy sok, sokat dolgoztunk, és kár, hogy nem sikerült elérni megállapodást az utolsó 5%-ot illetően, ami még függőben van, ami Schengent illeti, csatlakozom a bizottság elnök által elmondottakhoz. Eltértem a vitát a ö, tanácsban, és minden ö, felvetés, ami itt itt elhangzott, azt ott is hallottam. Az volt a benyomásom most, hogy a Schengeni szerződés 27 gyilkosának az ülésén veszek részt. Nem volt ez a benyomásom, amitről mi döntöttünk. Ez egy kiegyensúlyozott csomag volt. És itt van ez a híres védzáradék. Nos, ez egy olyan védzáradék, amelyet nem csupán egyes tagállamok vezettek be, hanem az Európai Bizottság. Tehát türelem, türelmetlenül várjuk a bizottság javaslatát egy ilyenfajta mechanizmusra vonatkozóan, és a bizottság elnöke felvetette azt a megközelítést, amely be fogja majd vezetni ezt a javaslatot. És a végkövetkeztetések szövegében ez egy árnyalt módon szerepel, a bizottság elnöke is említette ezt válaszában. Itt egy szükségszerűséggel állunk szemben egyrésztről, tehát a Schengeni vívmányokat meg kell őrizni, másrésztről pedig egy új helyzettel kerülünk szembe, amelyet nem lehetett előre látni, amikor a Schengeni szerződésről tárgyaltunk. A, változ, a világ megváltozott a Schengeni szerződés óta, amik pedig mélyreható módon. És arra van szükség, hogy felkészülünk erre az új kihívásra, és ezért döntöttünk úgy, ahogy amiről önök is tudnak, és az Európai Parlament pedig társjogalkotás együttdöntés keretében szintén vállalni fogja a felelősségét ezen a téren. De hogyha új helyzetek alakulnak ki, akkor ki kell igazítanunk jogszabályainkat, még akkor is, hogyha ezek olyan alapvetőek, mint például a Schengen vonatkozó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy beszámolt a csúcs találkozóról, köszönöm Baroz úrnak, hogy részt vett és válaszolt a kérdésekre. Lezárom a elnökök konferenciájának nyílt ülését. Ezen részt vehettek a képviselők is. Köszönöm mindenkinek a részvételt.